válság, akkor megerősítjük ezt a kinevezést. A plenáris ülés június 24-én az ügyrend megfelelő passzusa alapján nem nyújtott be semmilyen korrekciós kérel, korrekcióra vonatkozó kiigazításra vonatkozó kérelmet,